Good afternoon once. Üdvözlök ismét mindenkit, kedves kollégák! Elkezdjük a következő ülésünket, az AFET DROA együttes ülése, globális politikai kötelezettségvállalás a védelem felelősségével kapcsolatban. Minden ENSZ tagállam jóvá hagyta ezt a kötelezettséget a 2005-ös világtalálkozón a népírtás, az emberiesség elleni bűncselekmények elítélésének a jegyében számos országban történtek drámai események, az AFET szakbizottság minden évben elkészít egy tervezetet az Európai Parlament, illetve a tanács számára, hogy az ENSZ közgyűlésére készülő jelentésbe integrálják a mi ajánlásainkat. Andrej Kovacsev kollega Bulgáriából az ENSZ 72. közgyűlésén május 10 harmadikán megválasztása került a felelős a jelentés elkészítéséért, amelynek a célja, hogy hogyan tudjuk tovább erősíteni az ERT-tupit minden tagállamban. Dolgozni kell a konfliktusok megoldásán, az emberi jogok védelmén. Az ENSZ továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy segítsen az országoknak végrehajtani a e, védelem felelőssége az e R2P e, biztonsági koncepcióját, hogy ennek az elvnek érvényt tudjanak szerezni az ENSZ tagállamok. Logbiller asszony a DROA albizottság alelnöke ül itt mellettem, Panceri úr az, az albizottság elnöke kimentette magát, és Lobbiller asszony van itt helyette. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jó, hogy itt az AFET és a DROA együtt tartja ezt a közmeghallgatást. Úgy gondolom, és itt hadd idézzem Kofi Annan ENSZ főtitkárt, aki azt mondta, hogy a mai emberi jogsértések a holnap még súlyosabb jogsértésekké válnak. Az ENSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy meg lehessen védeni az emberi jogokat, mert így lehet megakadályozni egy esetleges későbbi katonai beavatkozási kötelezettséget. Ezért került be a képbe a DROA, az emberi jogokkal foglalkozó szakbizottság. Iván Szimonovics urat fogjuk először meghallgatni, aki az ENSZ-nél dolgozik Gyakran beszélünk ebben a kontextusban arról, hogy a védelem felelőssége elvét hogyan alkalmazzuk. Tehát minden tagállam kell, hogy foglalkozzon a háborús bűncselekmények, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népírtás területén felvállalandó felelősségről, hiszen meg kell védelmet kell biztosítani mindenki számára az ilyen atrocitásokkal szemben. Az állásfoglalásunkban foglalkozunk a következő ENSZ közgyűlésen, ahol szintén e, téma lesz a Responsibility to Protect elve. Simonovics úrat hallgatjuk meg először, aki különleges tanácsadó az ENSZ-nél, utána Simon Adams következik, szinte New Yorkból, majd őt követi Erik David, nemzetközi jog professzora a Brüsszeli Szabad Egyetemről, és Lefle úr, aki az R2P fókuszpontnál dolgozik. Hát kitűnő szakértőket hívtunk meg. Önnel kezdjük, Szimonovics úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt társelnökök, tisztelt eh, képviselők, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy a Responsibility to Protect témát, témával kapcsolatban megszervezték ezt a közhallgatást, és engem is meghívtak erre. Ez számomra kiváló lehetőség arra, hogy beszámoljak arról, milyen kihívásokkal néz szembe az R2P, mik az aggájaim és mik a reményeim. Nagyon örülünk, örülök annak, hogy a meghallgatáson eh, Simon Adams urat is meghallgatjuk, eh, aki kollégám, barátom, sokat dolgozunk együtt New Yorkban, valamint eh, Dávid úr és Lefle urak is kitűnő kollégák. Együtt dolgozunk az R2P-vel kapcsolatban, civil szervezetekkel, NGO-kkal, egyetemekkel, az akadémiai életképviselőivel és tagállamokkal. Azt mondták nekem, hogy a parlamenti képviselők eltérő mélységben ismerik az R2P elvét. Ezért eh, hagytam csak egy rövid bevezetőt, megismertet önöket ezzel az elvel, és utána beszámolok a jelenlegi fejleményekről. 2005-ben a világkonferencia elfogadott egy dokumentumot, eh, a világ vezetői, állam és kormányfők elfogadták a eh, védelemért vállalt felelősség elvét. Mit is jelent ez? Először is ez egy elsődleges kötelezettsége minden ENSZ tagállamnak, hogy meg kell védenie a területén élő lakosságot, a népírtástól, az háborús bűncselekményektől, az emberiesség ellen elkövetett bűncselekményektől és az etnikai tisztogatástól. Amennyiben egy tagállam nem képes ilyen védelmet biztosítani saját maga, akkor a többi tagállam kötelessége az, hogy segítségét nyújtson ennek a, eh, az államnak. Viszont eh, ha alapvető alapvetően kudarcot val az állam, és nem tudja megvédeni a lakosságát a saját területén, vagy saját maga bonyolódik bele bűncselekmények elkövetében, akkor is minden tagállam kötelessége, hogy megvédje a lakosságot, és az ENSZ keretein belül, belépve az ENSZ biztonsági tanácsot, lépjenek fel. Ennek több formája lehet ennek a fellépésnek, lehet a mediálás, közvetítés, azután eh, kényszerítő intézkedések, például szankciók, eh, és végül az utolsó eh, lehetőség az erő bevetése. Az Európai Parlament bizonyította azt, hogy nagyon is elkötelezett, kezdettől fogva az R2P érvényesítése mellett. Ez a kötelezettség vállalás tükröződik 2013-as parlamenti állásfoglalásban. Ez talán a leghatározottabb nyelvű dokumentum, amit nemzetközi szervezet fogadott el a védelemért vállalt felelősséggel kapcsolatban. Az állásfoglalás a konszenzusra törekedik a zártúpi kapcsán. Nagyon sok minden következett az állásfoglalásból, például Lefle úr ma vezeti azt a fókuszpontot, amelyet létrehoztak. Azután egy korai riasztási rendszer került kiépítésre, a PRISM akronéma név alatt. Emellett külpolitikai stratégiákat dolgoztak ki, és ez is egy fontos referencia, egy viszonyítási alap az Artupivel kapcsolatban. Számos fejlemény kapcsán megfigyelhetjük, tehát, hogy egy jobban érvényesül a védelem vállalt felelősség elve. Ezért is nagyon örülök, hogy most tartják ezt a meghallgatást. Nagyon aktuális ez, ugyanis jelenleg az egész világon nagyon komoly kihívásokkal néz szembe ez az elv. Egy, azt látjuk, hogy az egész világon van egyfajta elmozdulás a jogra alapozott szakpolitikák és értékalapú politizálástól, amit eh, a multilateralizmus jellemzett eh, eh, korábban, most ettől kezdünk el eltérni. Európában is nagyon, és az ENSZ-ben nagyon nagyra tartott elv és érték a védelemért vállalt felelősség. Mm és úgy érzem, hogy most egy fordulóponthoz értünk eh, ezzel kapcsolatban. Miért? Eh, nagyon nagy az ellentmondás az, hogy eh, nagy magasztos nyilatkozatokat tesznek az elkötelezettség mellett, és akközött, ami a valóságban történik. Számos alkalommal megismételte több száz ENSZ tagállam részvételével az ENSZ közgyűlése az évente zajló viták során, hogy mennyire elkötelezettek a védelemért vállalt felelősség mellett, több ENSZ biztonsági tanács határozat szól erről, mindegy 20 ilyen határozat létezik. Békefenntartó műveletek során is segít az ENSZ a civilek védelmében. De ha elvégezzük a valóság csekket, akkor azt látjuk, hogy egyre több az ilyen atrocitás, konfliktus, bűncselekmény. Azt látjuk, hogy egyre több polgári áldozata van különböző konfliktusoknak, és látjuk azt, hogy a különböző konfliktusok során megölt civilek aránya folyamatosan nő vagy véletlenül, vagy akár szándékosan érik a civileket. Mind a kettő előfordul. Itt beszélünk háborús bűncselekményekről, és hogyha szisztematikusan követnek el ilyen háborús bűncselekményeket, akkor beszélünk az emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekről. Ahogyan valamennyien tudják, a második világháború óta mintegy 21 millió menekült érkezett Európába, és ezen folyamatok tükrében mondhatjuk azt, hogy fordulóponthoz értünk, vagy maradt továbbra is hogy a nyilatkozatok, hogy csak beszélünk erről, vagy pedig tényleg segítünk javítani a helyzeten. Megnézzük, hogy milyenek a tendenciák, a trendek. Hát elég negatív tendenciákat látunk, de eljött az a pillanat, hogy ezt megfordítsuk. Szeretném elmagyarázni, hogy szerintem miért van most erre a megfelelő pillanat. Először is eh, van egy új ENSZ főtitkár, aki prioritásnak tekinti a megelőzést. Nagyon fontos, hogy a védelemért vállalt felelősség a teljes megelőzési agenda része legyen. Ki kell hangsúlyozni, hogy a háborús és ahhoz hasonló bűncselekmények megelőzése mennyire fontos feladat. Ha a ilyen prevenció sikeres, akkor az erő a forrásokat Hát, a prevenció felé lehet átcsoportosítani egyre inkább. Az ENSZ munkájának három fő pillére van, biztonságfejlesztés és emberi jogok, és ezeken belül a háborús bűncselekmények megelőzésére kell helyezni a hangsúlyt. Én egy éve rendelkezem mandátummal ezen a területen. Ezt megelőzően egy más mandátummal rendelkeztem, emberi jogi területen voltam igazgató helyettes. Szinte mindenhova ellátogattam, ahol háborús, vagy háborús jellegű bűncselekményeket követtek el. És azt hallottam, hogy az ENSZ-nek a legnagyobb sikere nem az, hogy milyen határozatokat fogadunk el, hanem az, hogy a valós életben ezek milyen változást hoznak, mennyire sikerül megrédeni az atrocitásoktól az embereket. Ez, ez a korábbi feladatom vezetett el a mostani feladatom és munkakörömhöz. A, mi jelent gyakorlatban az R2P végrehajtása? Nos, az elszámoltathatóság nagyon fontos, és a prevenció a másik kulcs mozzanat. Hogy mondjak el néhány pozitív dolgot is. A főtitkár az elfogadott elfogadta azt, hogy az éves jelentésében az elszámoltathatóság és a prevenciók kell, hogy kiemelten szerepeljen, és ez egy elmozdulás jelent a védelemért vállalt felelősség, mint koncepció megvalósítása kapcsán. Az R2, az R2P kapcsán, tehát maga a főtitkár most már tisztázza azt, tisztázta azt ebben a dokumentumban, amelyet le fognak fordítani az ENSZ minden hivatalos nyelvére, és azután szeptemberben az ENSZ közgyűlésen majd lezajlik a jelentés mm, hivatalos megvitatása is. de még nem adták ki hivatalosan ezt a jelentést, de azt már most el tudom mondani, hogy ez tartalmaz alapvető ajánlásokat a tagállamok, kormányzati szervek és az ENSZ szervei számára, beleértve magát a főtitkárt is. Hadd kezdjem a tagállamoknak szóló ajánlásokkal. Azok ezek a tagállamok létre kell, hogy hozzanak úgynevezett fókuszpontokat. Emellett a tagállamoknak alá kell érni és ratifikálni kell minden olyan emberi jogokkal foglalkozó egyezményt, amelynek, cél, amelynek tárgyát képzik a háborús bűncselekmények ellen biztosított védelem is. Az rendszeres az Emberi Jogi Tanácsnak készített jelentések is kell, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Azután minden tagállam létre kell, hogy hozzon e, megfelelő mechanizmusokat, és egy ilyen mechanizmus lehet például a parlamenti vita, kockázatértékelés, valamint e, az olyan intézkedések megvitatása, amelyen meg lehet szüntetni a prevenció kapcsán még meglévő hiányosságokat. A parlamentben tehát meg le- lehet költségvetési kérdésekről beszélni, hogy mennyi forrásra van még szükség a prevenció biztosításához, lehet ombudsman bevonni az ilyen vitákba hogy létre lehet hozni speciális bizottságokat vagy albizottságokat, amelyek kimondottan az atrocitás prevencióval foglalkoznak. Ezen ajánlások között szó van a hálózatokról. Én is felvettem már a kapcsolatot különböző hálózatokkal, parlamentekkel, ombudsmanokkal, nemzeti emberjogi szervezetekkel, és ők az ajánlások gyakorlati megvalósításán dolgoznak. Mindegyik ilyen hálózatnak nagyon konkrét, praktikus iránymutatást fogok kidolgozni a végrehajtás megkönnyítése érdekében. És átérjük a kormányközi szervezetekre. Az ENSZ közgyűlés el kell, hogy fogadjon egy eljárási határozatot eh, a háborús jellegű bűncselekményekkel szembeni védelem tárgykörében. Itt a eh, jelenleg is zajló vitákat összefogjuk egy hivatalos formális vitává, ez majd megkönnyíti a az írásos jelentések elkészítését is, amelyek a vitákról készült jegyzőkönyvek alapján készülnek. A atrocitások megelőzése kapcsán nemzeti jelentések készülnek, amelyek tartalmaznak kockázatértékelést, valamint felsorolják, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, hogy fel tudjanak lépni az országok ezekkel szemben. Ezután eh, a felülvizsgálatról is kell, hogy szóljanak az ajánlások. Tehát itt nem arról van szó, hogy eh, megnevezük és így megszégyenítsük azokat a tagállamokat, amelyek nem, eh, ahol még sok a hiányosság az atrocitás eh, prevenció kapcsán, hanem hogy eh, támogatást adjunk ezeknek a tagállamoknak, és ennek a segítségnek a segítségére tudják zárni ezeket a eh, joghézagokat a biztonsági tanácsnak az atrocitások megelőzésében a saját felelősségével is tisztában kellene lennie, és legalább éves szinten vitát kellene tartania erről. Hangsúlyozni kell a biztonsági tanács tagjainak elszámoltathatóságát más tagállamok felé, mind az intézkedései, mind pedig az intézkedések hiánya tekintetében már, ami az atrocitás megelőzést illeti. A titkárságról és a titkár, főtitkár kötelezettségeiről is beszélnék. A főtitkárnak továbbra is őszinte, áttekinthető értékelést kell végeznie a védelmi erőfeszítésekről. Az én hivatalom számára tény alapú jelentést kell tennie a struktúrált intézkedésekről, amelyek célja az atrocitások és az ilyen bűncselekmények megelőzése. A titkárságnak javítania kell az együttműködését a különböző ENSZ szervezetek között, amelyek relevánsak az atrocitás megelőzésben. Végül pedig a főtitkárnak a 99-es cikket kell kihasználnia a kartából, hogy az atrocitás bűncselekmények kockázatára felhívja a biztonsági tanács figyelmét, hogyha ez szükséges. Zárásképpen. Képviselő hölgyek és urak, önöknek nagyon fontos szerepe van ezen ajánlások megvalósításában, valamint a védelmi kötelezettséggel kapcsolatosan általában. Egyrészt azért, mert az Európai Unióban ülnek, másrészt pedig azért, mert a parlamentben ülnek. Ilyen nagy kívás jelentő időkben az Európai Uniónak fontos globális szerepe van a védelmi felelősség elősegítésében és az autoritás megelőzésben. A parlamenti képviselőknek különösen fontos szerepe van az elszámoltathatóságban. Hosszú listát lehetne összeállítani azokra az intézkedésekről, amelyeket önök maguk a 2013-as állásfoglalásba belefoglaltak, Ezeken túlmenően további intézkedésekben is lehet gondolkodni. Lehetne éves vitát tartani az atrocitás megelőzésről, illetve a különböző Európai Uniós intézmények szerepéről. Lehet, hogy bizonyos már meglévő vitákat lehetne kihasználni a kockázatkezelésre és olyan intézkedések megfontolására, amelyeket meg lehet tenni, befelé tekintve az Európai Uniós országok felé, illetve kifelé is a környező országok irányában. Az Európai Unió, ezt jól tudom, nem azon régiók eh, listájának élén áll, ahol atrocitás bűncselekmények történnek, de biztosíthatom önöket, hogy nincs olyan ország, amely az atrocitás bűncselekmények kockázatától teljesen mentes. Ezt a két szakbizottságot és más szereplőket is szeretnék ezekről a tényekről meggyőzni. Az Európai Unió parlamenti képviselői, ha megszólalnak, a világ ezt meghallgatja. Én szeretném kihasználni ezt az önök befolyását az európai intézményekre és általánosságban a közvéleményre a védelmi kötelezettség tudatosításában. Köszönöm és várom a kérdéseiket. Köszönöm Simonovics úr. Saying here, thank you for your suggestions. Simonovics úr, nekem honfitársam, nagyon büszke vagyok rá. Köszönöm szépen, hogy eljött. A következő felszólalunk Erik D. David úr a Brüsszeli Szabad Egyetemről. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy szót kaptam, és köszönöm a szervezőnek is, hogy megszervezte ezt eh, a találkozót. Szeretnék egy olyan előadást tartani, amely eh, meglehetősen akademikus lesz, elnézést kérek előre, a védelmi kötelezettségről szól ez a nemzetközi jog összefüggésében. Két dologról szeretnék beszélni, két oldalról tekinteni ezt a problémát. Ez egyébként egy eléggé régen gyökerező kötelezettség, a védelmi kötelezettség több század, több évszázada létezik, nincs új a nap alatt és ennek a jogi következményéről is szeretnék beszélni. Maga ez az ősi kötelezettség, ez ősi kötelezettség az államoknak a, a feladata. Például beszélhetünk a függetlenségi nyilatkozatról az Egyesült Államok 1716-os 76-os nyilatkozatáról, ami kimondja, hogy az a kormány azért jön létre, hogy az emberek számára biztosítsa az élet, a szabadság és a boldogulás lehetőségét. Ezt 1870 ban mondták ki, és a 30. bekezdés arról beszél, hogy nemzetközi együttműködést kell az Egyesült Államoknak elősegítenie az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok érvényesülés érdekében mindenki számára, és van ott egy másik forrás, és az időben tovább haladva látjuk az emberi jogok nyilatkozatát, amelynek a harmadik eh, preambuluma kimondja, hogy a tagállamok vállalják, hogy biztosítják ezt vállalják, tehát a tagállamok, hogy biztosítják az ensz való együttműködésben az emberi jogok és az alapvető jogok egyetemes tiszteletét és tiszteletben tartását. Sokat beszélünk a védelmi kötelezettségről, és a mostani megnyilvánulásáról a, az emberi jogok kimondja, hogy az állam tiszteletben tartja és garantálja minden személy számára, aki a területén tartózkodik, a jelen törvény által elismert jogok gyakorlását. Ez a szerződés egy általános megalapítással kezdődik, ezt 2004-ben fogadták el. Ez a jogi kötelezettség, vagyis, hogy minden jogot tiszteletben kell tartani és garantálni kell, ez minden államfőre vonatkozik, tehát ez egy negatív megalapítás is, és pozitív megalapítás is, vagyis meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, hogy az állampolgárisztól ne lehessen megfosztani ezeket a jogokat. Összefoglalva a nemzetközi jogászok által jól ismert formulát, az úgynevezett due diligence, tehát a szükséges gondosság elvét kell alkalmazni az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatot megfogalmazó dokumentum is eredezteti ezt a kötelezettséget. A biztonsági tanács 2004-es állásfoglalása a Darfuri helyzettel kapcsolatosan Ebben a biztonsági tanács, és most idézem, azt mondja ki, hogy a, az államnak kötelezettsége védenie állampolgárait a területén. A 2005-ös világcsúcs találkozó, ENSZ csúcs találkozó záró dokumentuma megállapítja, az RTP, vagyis a védelmi kötelezettség fogalmát, vagyis hogy minden tagállamnak kötelezettsége a lakosságát védeni az humanitárius bűncselekményektől, az emberiség elleni bűncselekményektől, népírtástól megfelelő eszközökkel. A biztonsági tanács már több mint 60-szor megerősítette ezt a szabályt azóta. A gyerekek a civilek védelmében Elsősorban tehát a kormány kötelezettsége ezen védelem biztosítása, a terrorizmus elleni harc mentén, a konfliktusok megelőzésében, az kiskaliberű fegyverek kereskedelme kapcsán is megállapították már ezt. A Védelmi Tanács többször elismételte ezt a kötelezettséget, a Kongói Köztársaság, Elefántcsontpart, a Dél-Afrikai Köztársaság, Mali, Bosznia, Hercegovina, Szíria, Darfur, Libéria esetében és Bissau esetében is megállapította már ezeket a kötelezettségeket. és mindig emlékezteti a biztonsági tanács az a kormányokat erre a védelmi kötelezettségre. Ez a kötelezettség nem csak az államokra hárul, hanem a nemzetközi közösségre is. A nemzetközi közösség általánosságban egy kicsit konkrétumok nélkül határozza meg ezt a kötelezettséget, de ez egy alkotmányos kötelezettség, és a 2005-ös ENSZ közgyűlésre hivatkoznék, és a biztonsági tanács ülésére, amely kimondja, hogy a nemzetközi közösséget is felhívja arra, hogy hajtsa végre diplomáciai, humanitárius és egyéb békés megfelelő eszközökkel a 6-os és a 8-as fejezeteknek megfelelően a lakosság védelmét, emberírtás, háborús bűncselekmények és hasonlókkal szemben. És ezt a hetes fejezet is megerősíti. A biztonsági tanács intézkedéseket fogadott el, hogy a védelmi kötelezettséget valóban végrehajtsák. Hogy a gyakorlatban ez hogyan tükröződik? Három jelentés készült, amelyek nagyon lényegesek. Az egyik 1999-ben, azután az Egyesült Államok a szebrenicai nép kapcsolatosan, ez is 99-ben készült, és a Darfuri jelentés 2007-ből szintén megállapítja a védelmi kötelezettséget. Mik a következményei a jogban ennek a szabálynak? Ez a nemzetközi jognak egy szabálya a védelmi kötelezettség, vagyis az nemzetközi intézményeknek, illetve a kormányoknak kötelezettsége védeni állampolgáraikat a, háborús bűncselekményekkel szemben. Ez tehát egy nemzetközi szabály, és ennek a benemtartása tartása oda vezethet, hogy az adott államot vagy szervezetet felelősségre vonják. A Nemzetközi Jogi Bizottság intézkedés ezen a területen inkább elméleti lehetőség. A nemzetközi joghatóság alá vetett ügyekre vonatkozik, illetve azokra az ügyekre, amelyek vagy egy állam, vagy egy nemzetközi szervezet felhatóság alá tartoznak, amely ezt a kötelezettséget nem teljesítette. Én azért nem győzném meg az a királyt, hogy az enszelen eljárást indítson. Az 1993-as eseményekkel kapcsolatosan, hiszen a ruandai események során sok ilyen atrocitás történt. A ruandai kormány és a főtitkár között sok üzenetváltás történt, és nagyon bátran nem elutasították ezt az ajánlatot. Ezért egy kicsit furcsa, hogy a főtitkár megállapította, hogy a bizottság nem kompetens ebben az ügyben, és a bizottság ezt a hatáskört elengedte. a védelmi kötelezettségnek nagyon eh, komoly következményei lehetnek, vagyis felelősségre mohatják az eh, államot vagy eh, nemzetközi szervezetet, amely nem teljesíti a kötelezettséget. Az az állam amelyet érint ez a kötelezettség, a megfelelő eszközökkel ezt a kötelezettséget teljesítenie kell. Haitivel kapcsolatosan történt egy állásfoglalás, egy ENSZ határozat egészen pontosan, amely megállapította, hogy ennek a feladatnak az ellátására megfelelő eszközöket rendelkezésre kell bocsátani. Ebben az évben, június 14-én történt a legutóbbi esemény ezzel kapcsolatosan, mindazonáltal az államnak a jogi úton kell eljárnia, A nemzetközi jogi professzorok általában ezt a példát szokták felhozni, hogy erővel egy állam be avatkozhat e egy népírtásba, és természetesen a válasz az, hogy nem, csak a biztonsági tanács kifejezett jóváhagyásával. Köszönöm szépen. Köszönöm, professzor úr. Most pedig dr. Simon Adamsnek adom meg a szót, aki a Global Center for the Responsibility to Protect a védelemért való felelősségvállalás globális központjának képviseletében szólal itt fel. Öné a szó, 10 percben parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a társelnököknek, és köszönöm Simonovics speciális megbizottnak és a szakbizottsági tagoknak, hogy itt vannak, nagy megtiszteltetés, hogy felszólalhatok itt. Egy emberi történettel szeretném kezdeni, hiszen néha elfelejtjük, hogy itt az emberi sorsokról van szó. Múlt decemberben, múlt év decemberében az Al Jazeera-n Aleppo elestéről kérdeztek, és ahogyan az elmúlt öt évben is tettem, most is az Aleppóban lévő barátaimat, kollégákat hívtam fel a telefonomon, és megkérdeztem, hogy milyen információkkal rendelkeznek, és ekkor jöttem rá, hogy senki se volt ott, vagy halott volt, vagy elmenekült Aleppóból, vagy fellehetetlen volt. Ahogyan Simonovics rendkívül megbízott mondta, sötét időket élünk. Ma a menekültek világnapja van, 65 millió ember menekült a, menekül az üldöztetés a konfliktusok elől, vélhetőleg a második világháború után ez a, ez a legmagasabb szám, óta a legmagasabb szám. Az emberi, nemzetközi, emberi jogi szabályokat állandóan támadják, provokálják, például a kórházakat, menekült központokat támadnak a fegyveres konfliktusok során. A globális humanitárius források mintegy 80%-át az emberek által létrehozott problémák kezelésére használják. Dél-Szudán, Irak, Jemen, és még sorolhatnám azokat a helyeket, ahol a háborúk pusztítanak épp úgy, mint a volt Jugoszláviában. Történelmileg egyetlen intézkedés se tett többet az ENSZ hitelének aláaknázásaért, mint hogy nem tudta megakadályozni tömeggyilkosságokat Ruandában, és még folytathatnám. Az, hogy a nemzetközi közösség nem tud felállni megakadályozni a népírtást, aláaknázza a hitelét. Az Európai Unióban a béke legnagyobb zónában is az gyűlölet, az autoritárius hozzáállás és a jobboldali populizmus hangja is megerősödtek az elmúlt években. Ne felejtsük el, hogy a genocidium szót azért találták ki, hogy megértsük a nácik által a zsidó populáció ellenében elkövetett nép, népírtást. Húsz évvel ezelőtt Srebrenicában történt egy népírtás, Európában, tehát egyetlen kontinens sem immunis a népírtástól, mentes a népírtástól. Éppen ezért eh, ebből kell erőt merítenünk, ebből a felítésből, <clears throat> felismerésből, amióta tehát 2005-ben az ENSZ a védelmi felelősség eh, elvét megfogalmazta, azóta eh, fontos, hogy a macséték és a tömegsírok politikai ellenében közösen fellépjünk. Az absztrakt koncepciót mindenki elfogadja, hogy a kormányoknak a népírtástól, etnikai tisztogatástól és emberiesség elleni bűncselekményektől meg kell őrizni, meg kell védeniük a, a lakosságukat, de Líbia, Szíria a jó példáját adja annak, hogy a nemzetközi jog nem érvényesül, az emberi jogokat nem védik meg a kormányok, vagy nincsenek is kormányok. 2001-ben négy ENSZ biztonsági tanácsi határozatban említették az ATP-t, azóta viszont már az RTP-t, azóta meg 64 ilyenben um, elefántcsontparton, Jemenben, Maliban, Szudánban, Dél-Szudánban, a Közép-Afrikai Köztársaságban sértették meg a, emberi jogokat. Ö, Azaz tehát nem tekinthetünk vissza egy hatalmas sikerre, és a líbiai események politikai hozama arra utal, hogy még mindig fel kell lépnünk az elvek kiátszása, a jog lábbal tiprása ellen. A nemzetközi közösség feladata az, hogy minden emberi jogot megvédjünk, és a jelenlegi menekült konfliktus és a különböző háborúk, polgárháborúk még fontosabbá teszik. A mm, védelmi kötelezettség, vagy az RTP kötelezettségét. Egyrészt feladatunk az, hogy megelőzzük a mm, szélsőséges népírtó eseményeket. Az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik a globális szegénység felszámolásában. A 16. cél a fenntartható növekedési célok közül éppen azt mondja, hogy a szociális margóra szorítást, a gazdasági igazságtalanságot fel kell számolni, illetve források kapcsáni vitákat meg kell számítani. Milyen mára, vagy Burundira gondolva látjuk, hogy milyen nehéz az előzetes vészjelzést konkrét intézkedésekre fordítani. Ennek ellenére 2000 óta folyamatosan nő a nemzetközi szervezetek száma, amelyek eh, megvédik eh, a lakosságot, gondoljunk csak a Gánai Nemzeti Béketanácsra. 59 ország, ez az ENSZ tagságának egynegyede, egy magas szintű eh, képviselőt nevezett ki, ez RTP hálózat tagjaként, Peru, Kambodzsa, Kanada, Kenya, Románia, Dél-Afrika lettek az új tagok. Idén májusában pedig 24 eh, EU-s tag már eh, RTP eh, képviselőt nevezett ki, és azaz, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a legjobb pillanatban foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A megmaradt öt EU államot arra biztatom, hogy nevezzenek ki ők is RTP er kapcsolattartóst. Az Európai Parlament sokat tehet a, szé, a tömeges gyilkosságok megelőzése érdekében. 104 parlamenti képviselő az Eli Wiesel hálózatot hozta létre, a parlamenti képviselők genocidiumot megelőző hálózatát. Az Eli Wiesel hálózat célja az, hogy a védelemre való kötelezettség elvét mindenhol alkalmazzák. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament képviselői is csatlakoznak majd ehhez a csoporthoz. Az Európai Parlament egy sorállásfoglalást is elfogadott olyan országokról, többek között Szíriáról, Myanmarról, dél szudáról Szudáról, Jemenről, a Fülöp-szigetekről, Közép-Afrikai Köztársaságról, Burundiról és Szomáliáról, ahol az emberi jogokat veszélyeztetik. Ez mind tény. Az európai parlamenti képviselők tehát eh, síkra szállnak az RTP, tehát a védelmi kötelezettség vállalás érvényesítése érdekében. Például ez történt a Kongói Demokratikus Köztársaságról elfogadott, e hónapban elfogadott parlamenti állásfoglalás kapcsán. Az Európai Parlament 2013-as áttekintése az EKS-ről, az Európai Külügyi Szolgálatról is tartalmaz a védelmi kötelezettségről kitételeket, hiszen az Európai Külügyi Szolgálat fontos szerepet játszik a béketeremtésben. Az Európai Parlament újton újra elkötelezi magát a multilateralizmus mellett, az EU és tagállamai pedig e, a legnagyobb befizetői az ENSZ e rendszerének. Üdvözlöm ezen felül pedig a tanács és a bizottság és az Európai Parlament, valamint a főképviselő által a fejlesztésről aláírt, hónapban aláírt dokumentumot, amely expressis verbis szól a tömeg mészárlás, illetve a tömeges atrocitások megakadályozásáról. Ám ha megtörtént a tömeges atrocitás, akkor nagyon gyorsan választ kell adni, tehát a második terület a békefenntartással és a védelemmel függ össze. A 16 jelenlegi ENSZ békefenntartó misszióból 10 az ilyen um, emberi jogok védelmét szolgálja. Az ENSZ béke um, fenntartás fontos szerepet játszik. Tehát sok országban ugyanakkor a békefenntartók, a kékségkosok a uh, frontvonalra keverednek, Hosszú idő telik el persze a között, hónapok telhetnek el a között, hogy a biztonsági tanács elfogadja a döntését, és aztán kiküldik a békefenntartókat a közép-aszfrikai köztársaságban a, mm, egy évbe tellett, mire megérkeztek a békefenntartók, és addigra a muzulmán eh, populáció 10%-et lemészároltak, vagy elüldözték. A kigali elvek ugyanakkor szorosan összefüggenek az RTT-vel, és ez meghatározza az ENSZ békefenntartó akcióit, 40 állam kötelezte el magát. 50 tag és az EU tagok a kigali elvek mellett elkötezték magukat, ugyanakkor egyetlen EU tagállam sem szerepel az első 20 legnagyobb csapat kiküldő ország között Olaszország van a 21. helyen, ráadásul az 50 eh, legtöbb csapatot kitüldő katonát kiküldő eh, ország között csupán 7 európai parlamenti van. Tehát az európai parlamentnek itt is hosszú eh, nagy szerepe lehet. Például múlt év februárjában az Európai Parlament egy egyhangú állásfoglalást fogadott el az iszlám, úgynevezett iszlám állam gyilkosságainak és emberietlen cselekedeteinek genocidiummá nevezéséről. Felszólította a tagállamokat, hogy katonai támogatást és segítséget nyújtsanak az ISIS visszaszorításához. Nagyon fontos az is, hogy akik az atrocitásokat elkövették, nemzetközi büntetőbíróság elé álljanak, négy katonai műveletben vesznek részt jelenleg a 16 békefenntartó műveletből az EU csapattestei, segítve így a tömeges atrocitások megakadályozását. Végezetül a harmadik terület pedig a büntetlenség elleni fellépés és az újjáépítés. Az oktatás, kulcs szerepet játszik abban, hogy soha ne történhessen meg a népírtás újra, és ebben a kontextusban az Európai Parlament a, leg, a világ legnagyobb parlamentje, amely a holokauszt emléknapot elfogadta, elismerte. Tehát a konfliktus után a felvilágosítás és a történelem tisztázása fontos szerepet játszik további nagy történelmi kihívások előtt állunk, például a büntetlenség elleni harc, a Nemzetközi Büntető Törvényszők a legnagyobb intézmény, amely a büntetlenség felszámolását szolgálja. Tudjuk, hogy az elszámoltathatóság elriaszthatja a potenciális elkövetőket hogyha a regionális és hazai mechanizmusok tovább fejlődnek Szenegában, Argentínában, Kambodzsában, akkor ez meghatározhatja az ENSZ közgyűlésének az atrocitások tekintetében hozott döntéseit is, de ugyanakkor a nemzetközi jogot konzisztensen kell alkalmazni. E kapcsán szólítom fel az Európai Parlamentet, hogy biztossa az Irakot arra, hogy kezdeményezze az európai, az ENSZ biztonsági tanácsánál az ISIS által elkövetett a jezidik terhére elkövetett népgyilkosságok urali vizsgálató tanács felállítását. Végezetül egy SMS szeretnék felolvasni Adoppoi barátomtól, múlt év szeptember 24-én küldte ezt a legszörnyebb orosz és szíriai támadások közepette. Bocsánat a töredékes angol Aleppot megölik, hogyha továbbra is bombázzák a várost, akkor minnyáján meghalunk, segítsetek. Az emberek számítanak, és a parlamentek és az intézmények számára az emberekkel, hogy számítsanak, nehéz időket élünk, hatalmas csapát, csatát vidünk a humanitárius normák és az emberi jobbok megvédése során, hogy biztosítsuk azt, hogy a legrászorultabb emberek számára is jelentsenek ezek valamit. Szíriától, Szudánig, Bermától, Burundig, azok, akik a tömeges atrocitásokat elkövetik, nem akarnak semmit jobban, mint azt, hogy a világ elforduljon közve érdektelenül a védelmi kötelezettséget nem azért fogadta el az ENSZ, mert egy újabb rövidítést akart az ENSZ bevezetni, nem. Srebrenica és Darfur okán hozták ezt létre, az RTP azért jött létre, mert a nemzetközi közösség újton újra szembenézett a tömeges atrocitásokkal, és még egyszer mondom, a nemzetközi közösséget az alapján ítélik meg, hogy tud-e választodni erre, vagy nem. Cserben hagytuk az olyan embereket, mint Khalidot, Aleppóban. De kötelezettségünk az, hogy dolgozzunk annak érdekében, hogy az RTP elvet Kongóban, Dél-Szudában, Myanmarban és máshol a világon érvényesítsük az emberek, a gondolatok és a fellépés között szoros kapcsolat van, és remélem, hogy az önök nagyszerű parlamentje, amely 500 eh, millió európait képvisel, hozzájárulhat ahhoz, hogy az ilyesfajta gondolatok eh, valóságá válnak, és nem csak az intézmények, hanem a eh, maguk a politikai szereplők is megvalósítják azokat. Köszönöm. Thank you. Also very much for your very passion. Köszönöm szépen ezt a nagyon szenvedélyes hozzászólást. Jó, hogyha újra és újra megismételjük, hogy a nemzetközi humanitárius jog és jogrendbe ágyazott cselekvése, fellépése van szükség. Lefle úrnak szeretném most megadni a szót, de ezt megelőzően még kérem az a felt, illetve a DROA tagjait, hogy tegyenek fel kérdéseket, vagy szóljanak hozzá. Buchner úrat látom, talán mások is kívánnak szólani. Buchner úr, köszönöm szépen. Az utolsó beszédhez szeretnék kapcsolódni. Nagy szakadéket látok az ENSZ határozatok meghozatala és azok gyakorlati végrehajtása között. Van egy sor olyan határozat, amelynek semmilyen következménye nincs. Emlékeztetnék Gázára, azután Cisziordániára, és sok más határozatot is említhetnék. Vagy mi a helyzet például a kurd területekkel? ahol városokat, ahol emberek élnek, bombáznak, és aki kimegy az utcára, azt agyonlövik. Itt sem történt semmilyen reakció, pedig nagyon sürgős lenne beavatkozni a gyakorlatban is. Úgy gondolom, hogy egyszerűen az ENSZ-nek nincs lehetősége a megfelelő reagálásra. Mi mit tehetnénk? Önök, köszönöm. Talán összegyűjtjük a hozzászólásokat. Vezsi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az emberi jogok kérdésköre. Aki ez foglalkozik, az mindig feltesz ezt a kérdést, hogy mennyire hatékonyan sikerül érvényesíteni a valóságban az emberi jogokat, az végrehajtás vagy az érvényesítés kapcsán nagyon sok a zavar, nagyon sok a nehézség. Nem is olyan régen még reménykedtünk, azután jönnek mindig a csalódások, a hetedik cikkével kapcsolatban is sok csalódásért minket. A következő kérdést szeretném feltenni önöknek ahhoz, hogy valóban érvényt lehessen szerezni, szerezni az emberi jogoknak, mi lenne a legfontosabb és leghatékonyabb eszköz? Talán vannak fontos jogi szempontok is, de politikai szempontok is nyilván. Az ENSZ munkáját sok tekintetben akadályozzák. Hogyan lehetne ezt leküzdeni? Mit tehetne az Európai Parlament? Milyen kezdeményezést tehetnénk eh, az állásfoglalásokon túlmenően, amelyek nagyon szépek, de a gyakorlatban sokszor nem eredményeznek eh, semmit. Az Európai Parlamentnek persze elég kevés hatásköre van a külpolitika területén, és lehet, hogy minden csak a szép szavak szintjén marad, de mégis kérdezem, mit tehetnénk. Köszönöm, Csip úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném megköszönni a tájékoztatást, amelyet a mai meghallgatáson kaptunk önöktől. Szeretnék néhány kérdést feltenni azzal kapcsolatban, hogy milyen tapasztalatokra tettek szert Szíriában, Irakban, és talán szólhatnának arról is, hogy mi is a helyzet Törökországban a menekült helyzettel, vagy, vagy Libanonban, mi a helyzet a menekültekkel. Nagyon sok információ jut el ugyan hozzánk, azt hittük korábban, hogy ezek helytálló információk, de sokszor kiderült, hogy nagyon sok aggályos pont van, hogy nem mindig megfelelő a tájékoztatás, nagyon sok mindent nem tudunk. És milyen közvetlen impulzusok eredeztethetők abból, amit önök tapasztaltak? Hogyan képzelhetjük el majd a konfliktus befejezte után a helyzetet? Vissza tudnak-e térni majd a, most a, a hazájukat, otthonukat elhagyni kényszerülők? A menekültek Törökország egy része Törökországon keresztül és a tengeren keresztül Európába szeretne vagy szeretett volna eljutni és most azt látjuk, hogy vallási vagy etnikai kisebbségeket próbálnak elpusztítani. pusztítani. Például gondoljunk a jezidiekre, Szíriában, Irakban, ez azt a keresztény kisebbséget egészen drámai események eh, áldozatává eh, tették a eh, támadások. Ezt láttuk itt a parlamentben, és ez emberiesség ellen követett bűncselekmény. Itt a nemzetközi fellépésre és igazságszolgáltatásra lenne szükség. És még egy konkrét kérdést is engedjenek meg. A védelemhez fűződő jog kapcsán. Mi a helyzet például a menekült táborokban? Azt hiszem, hogy a nemzetközi közösség ott nem reagált egyértelműen. És ez nem csak a törökországi menekült táborokban lévő helyzetet érinti, hanem egyáltalán feltehetjük azt a kérdést, hogy ez a nagyon is megkérdőjelezhető emberi helyzet milyen következményekkel jár. Azután itt ma is sokat beszéltünk a hibrid háborúkról, és sokszor halljuk azt, hogy igazából nem egy agresszióval állunk szemben, hanem egyfajta hibrid háború az, ami Szíriában is zajlik. Hogyan tudjuk ezt a kérdést kezelni? Egy olyan helyzetet, amikor nem lehet megnevezni egyetlen egy fő vétkest a szereplők közül, amely felelősséggel tartozna a nemzetközi jog megsértéséért. Beszéltünk a mai nap során Ukrajnáról is, ott is már mint egy másfél millióra tehető a menekültek száma, akik a Donbassból vagy Luganskból menekülnek az előző napi rendi pont kapcsán kiverítően megvitattuk ezt a kérdést, nemzetközi szervezetek, civil szervezetek képviselőit fel, is felszólítottuk a cselekvésre. Tőkés úr. Köszönjük szépen ezt az izgalmas meghallgatást, ezt az alkalmat, ezt a beszámolót Látjuk Szíriában vagy Irakban, hogy amikor a háború eszkalálódik, akkor tehetetlenek a nemzetközi fórumok, és hát ez mindig így volt. Emlékezzünk vissza az örmény genocídiumra, vagy emlékezzünk vissza Srebrenicára, tehetetlenül utóbb, tehetetlenül, akkor tehetetlenül utóbb bűnbánattal és kritikával viszonyulunk ezekhez a helyzetekhez, de például a kokáért én benne vagyok a, az európai lelkiismeret és emlékezet platformjában a kommunizmus által kommunizmus idején elkövetett bűncselekményeket akarjuk felderíteni, mint ahogy Nürnbergben ugye elszámoltatták a ö, nácikat mindezért, és a kommunizmus esetében nem vagyunk képesek rá. Nem vagyunk képesek rá. Innen az Európai Unióból sem kapunk igazi támogatást, pedig 2009-ben elfogadta az Európai Parlament, hogy lépjünk fel eh, jogi eszközökkel eh, ebben a eh, kérdésben. Hát óriási jelentőségű szerintem, hogy ez a védelmi felelősség, principle of responsibility to protect, ez a védelmi felelősség, ez, ez elvi szinten létezik, és Egyebet nem tehetünk, hogy sem, hogy mind szigorúbban, mind komolyabban kell fellépnünk a védelmi felelősség érvényesítése érdekében. Köszönjük ebben a munkában az önök, az önök szolgálatát. Thank you, Mr. Tökés. Now I think... Köszönöm, Tökés úr a következőképpen járnánk el. Leflet urat szeretném megkérni, hogy mondja el a mondandóját, és utána a kérdés mindannyiukra vonatkozik. Köszönöm elnök asszony. Elnézést kérek, hogy elkéstem, Fentartottak egy másik konferencián, hiszen ott is egy, egy prezentációt kellett tartanom. Nagyon örülök, hogy önökkel lehetek, és eh, Simonovics kollégámmal, Simon adams megjelenhettem itt David professzor eh, és a panel többi előadója mellett. Most van az első, illetve az első alkalom, amikor a védelmi felelősséggel kapcsolatosan a parlament előtt beszélhetek. Eh, európai kontaktpontként is, hiszen ebben a szerepkörömben is jelen vagyok. 2016 óta töltöm be az utóbbi posztot. Nagyon üdvözlöm ezt a kihívást. Simonovics kolléga és mások is beszéltek már arról, hogy az ENSZ szintjén ez hogyan zajlik különböző módokon gondolkodtunk el azon, hogy az atrocitásokat hogyan lehet eh, megelőzni, és hogy hogyan lehet ezt beépíteni az EU külpolitikájába. Az EU prioritásai közé tartozik ez az ENSZ-ben. Az ENSZ eh, közgyűlésén 2000 óta hangsúlyozzuk, hogy hogyan lehet ezt eh, operatív módon érvényesíteni ez a kérdésekben is tükröződik ennek a fontossága. Háromféleképpen közelítjük meg ezt a feladatot. Ez egy kicsit bürokratikusnak tűnik, de hát ugye mi egy bürokratikus szervezet vagyunk, az Európai Unió így hagyja végre politikáit. Azzal, hogy megpróbáljuk másokra is a kötelezett kötelezettségeinket, a védelmi kötelezettséget érvényes, érvényesíteni. Így járunk el. A saját választásainkban is ezt érvényesíteni akarjuk, illetve a tudatosságunkban az a releváns szereplőkkel kapcsolatosan, ami a politikai akaratot illeti. Ez nagyon fontos elem, és ezt hangsúlyozni kell az önökkel való közös munkában, abban a munkában, amelyet eh, az eh, a főképviselő kíván elvégezni a konfliktus megelőzésben és a felek eh, tárgyaló asztalhoz ültetésében. amikor egy konfliktus megkezdődik, és a válság kibontakozik, akkor az minden szereplőnek minden eszközt értenie kell, legyenek ezek fejlesztési, humanitárius, politikai vagy gazdasági eszközök. Amikor ehhez a szakaszhoz elérkezünk, és ezt láttuk már az előző esetekben is Szíriában, Irakban, Jemenben, sokszor vagy túl késő van már, vagy túl nehéz az elkövetett atrocitásokat megakadályozni. Tehát alulról felfelépítkező módon kell ezt a kérdést közelítenünk, Egy konfliktus előrejelző rendszert kell kidolgozni az ensz együtt, hogy érzékeljük a jelzéseket, és minél általánosabb szintre szeretnénk ezt emelni. Ez a CSTP missziók esetében is nagyon fontos, vagyis hogy aktívan a civilek védelmének dimenzióját beépítsük ebbe az erőfeszítésbe, gondoskodva arról, hogy a helyi nemzeti, nemzetbiztonsági szektorok, legyen ez civil biztonság, mint a rendőrség, vagy a katonai rendészet, vagy maga a hadsereg, ők is tudatásban legyenek felelősségüknek, és erről képzést kapjanak a Ami az elszámoltathatóságot illeti, illetve az, hogy nemzetközi szinten hogyan uh, tudunk ezen dolgozni, túltekintve a konfliktuson és a válságon, újra építést is figyelembe véve, illetve az a megbékélés is figyelembe véve, amely egy válság után fontos, hangsúlyozni kell az elszámoltathatóságnak ezt a megfogalmazását, vagyis, hogy az igazságoságnak érvényesülnie kell, és igazságot kell szolgáltatni, hogy visszaszerezzük mindenkinek a bizalmát, a lakosság bizalmát, és ez sokáig tarthat. Sok esetben láttuk már ezt Latin Amerikában, Argentinában, Csillében, Közép-Amerikában, amikor a 15-20 év után éri utol az elkövetőket a, az igazságszolgáltatás. És ez a fajta felelősség mindig megmarad a nemzetközi jog szerint, és nem szűnik meg. Az elszámoltathatóság, és erről már iráni kollégáimmal nagyon sokat beszéltünk, elsősorban eh, az elkövetőre vonatkozik, de azokra is, akik kudarcot vallottak a védelmi kötelezettségük teljesítésében. Ezt is eh, figyelembe kell venni, hiszen ez egy kollektív felelősség eh, egy társadalom számára, és azokat terheli, akik nem, él, nem felelnek meg a társadalom védelmére vonatkozó kötelezettségeiknek a nemzetközi közösség számára is nagyon lényeges ez. A szíriai válságot érdemes a jövőre való tekintettel vizsgálni. Hogyha a tények gyűjtésében, az adatok gyűjtésében meg vizsgáljuk, hogy az új eh, szíriai elszámoltathatósági mechanizmussal hogyan tudjuk felvenni a kapcsolatot, biztosítandó az, hogy a különböző bizonyítékok jelen vannak eh, a jövőre való tekintettel. Előfordulhat, hogy találkoztak eh, a közelmúltban bizonyos dokumentumokkal, amelyekben már szerepelnek ezek a koncepciók, és már a szakpolitikai arzenálban is érvényesültek. Az atrocitás megelő, az atrocitások megelőzéséről egy évvel azelőtt mutatott be a fő képviselő egy közleményt, illetve a közelmúltban is volt egy közlemény a közösségek ellenálló képességének javításáról, és az igazságszolgáltatás itt is nagyon fontos, csak úgy, mint az új fejlesztési konszenzus. Ezt a dimenziót is megvizsgálja a prevenciót és a biztonsági erőfeszítéseket. Ezek olyan területek, ahol nagy várakozásokkal tekintünk az ensz el mint partnerrel való együttműködés elébe, áttekintve, hogy hogyan lehet ezt tovább operacionalizálni. By developing um, a kind of um, toolkit. Egyfajta eszköztár kidolgozása is nagyon lényeges a saját munkatársaink és a tagállami kollégák számára, hogy ezt a terepen használhassák, hogy az érzékenységeket, gyengeségeket azonosítani tudják, megvizsgálva, hogy mit tehetünk, és milyen szakpolitikai eszközöket alkalmazhatunk, hogy ezt a tudást konkrét cselekvésekre, intézkedésekre fordítsuk le a megelőzési tevékenység során a különböző kontextusokban, ahol ez felmerülhet. Még néhány záró gondolat, különösen a kérdésekre reagálva felmerült ugyanis néhány kérdés. Például azzal kapcsolatosan, hogy milyen csalódást keltett, hogy a védelmi kötelezettség az elmúlt 10-15 évben ennek az érvényesülése nem igazán lépett előre. Tudtuk, hogy ez hosszú út lesz, és hogy sok, vissza, sok minden visszavet majd minket ebben az erőfeszítésben. Ugyanakkor, hogyha egy tudáshalmazt felépítünk, és új munkamódszereket dolgozunk ki, az eszközöknek a, az új kombinációját fejlesztjük ki, és ugye most elérkeztem az elszámoltathatósághoz, azzal, hogy egyetemővé tesszük világszerte, hogy felelősségre vonják majd a szereplőket, és azokat is, akik passzív szereplők voltak, a tetteikért és a tetteik hiánya miatt, és hogyha ezt látják, hogy ezek az, a tettek nem évülnek el, ezzel kapcsolatosan vannak sikereink meggyőződésem szerint. Legalább egyre szeretném most felhívni a figyelmet, csak egyre, mert nincs sok időnk, a kolumbiai béke folyamat Kolumbia is aláíró részes fele a romai statutumnak. Santos elnök a békefolyamat kezdetétől egyértelművé tette, hogy csak akkor fogja aláírni a béke megállapodást, hogyha ICC kompatibilis lesz. És sokszor találkoztak a Nemzetközi Bírósággal, hogy ezt biztosítsák, hogy a békeszerződés valóban összeegyeztethető azzal, amit a romai statutum kimond, hogy a törvényszék kellő hatállyal tudja ellátni munkáját. Ennélkül a statutum nélkül ez nem történhetett volna meg. Ne felejtsük el, hogy vannak pozitív esetek is, és most már tényleg az utolsó gondolatom. Volt, aki hivatkozott a menekültek helyzetére Törökországban és Libanonban, nem áll szándékomban, hogy túl rózsás képet fejtsek, fessek erről a helyzetről, mégis azt gondolom, hogy is el kell ismernünk, ez nagyon fontos, hogy Törökország, Libanon, Jordánia valós felelősséget vállaltak fel azzal, hogy védelmet próbálnak nyújtani azoknak, akik Szíriából, otthonukból elmenekültek. Ez nagy teher és tiszteletet érdemel, és együttműködést is érdemel. 2015-ben sokszor beszéltünk már az élelmiszersegélyekről. Ha azt tekintjük, hogy valójában hogyan bontakozott ki a konfliktus, bizonyos külső szereplők aktív szerepvállalása sokat változtatott a konfliktus alakulásán. Ez egy újabb fajta védelmi felelősség. Vannak emberek, akik otthon nem kapják meg saját társadalmukban a nekik járó védelmet, és mi Európa, Törökország, Jordánia, Libanon és más országok, meg kell tennünk azt, amit meg tudunk tenni, és amire jogi kötelezettségünk is vonatkozik a genfégyezmény értelmében, illetve amire erkölcsi kötelezettségünk van a segítségre és a támogatásra. De ez azt az alapvető kötelezettséget nem szünteti meg, ami azokra, azokat terheli, akik ezeket az embereket elődözték otthonukból. Utolsó körben kérem, hogy válaszoljanak kb. három percben egyenként a kérdésekre. Simonovics úr, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igyekszem csoportosítani a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy a kérdések legtöbbje a jelenlegi kihívásokra adott válaszunkra irányult, arra tehát, hogy hogyan lehet a védelmi felelősséget valósággá váltani. Egy olyan helyzettel nézünk szemben, ahol a biztonsági tanács megosztott. Ez a megosztottság, ezt a megosztottságot a tagok nemzeti érdekei, főleg az állandó tagok érdekei öm, szítják. Nincsen egy megoldás erre, de nyomást lehet rájuk gyakorolni. Hogyha minden évben a biztonsági tanács elszámoltathatóságáról például egy vitát tartunk, a tekintetben, hogy meg tudta akadályozni a erőszakos cselekményeket, akkor ezzel a biztonsági tanácsot és a tagjait elszámolthatatóvá tesszük. A biztonsági tanács tagjainak feladata, hogy bizonyos funkciókat lássanak el. Ha ezeket nem látják el, akkor erre emlékeztetni kell őket. A védelmi felelősség a srebrenyicai és ruandai vérengzés tanulságaképpen jött létre. Éppen ezért a mostani líbiai és szíriai események is tovább kell, hogy sarkoljanak bennünket, a biztonsági tanácsnak cselek, az iránt is felelősséget kell vállalni, hogy cselekszik, de az iránt is, ha elmulasztja a cselekvést. A parlamenti képviselők mindenhol nagyon fontos szerepet játszanak az elszámoltathatóság folyamatában, emlékeztetik a kormányokat a feladataikra. Az EU rendszerben pedig a parla- az Európai Parlament a más intézményeket emlékeztetheti. Ezért örülök annak, hogy az állásfoglalásokba bekerült egy fejezet, amely azt kéri a tanácstól, hogy szálljon síkra az ENSZ közgyűlésében ezen elvek érvényre juttatása érdekében. A 2013-as állásfoglalásuk is nagyon iránymutató. Van, amit itt már végre is hajtottak, itt mellettem ül egy élő bizonyítéka ennek, ugye a fókápontok a fókuszpontok e rendszere a végrehajtás sikerét bizonyítja. És ahogyan korábban mondtam, érdemes volna az atrocitás megakadályozásról éves vitákat tartani, vagy pedig a napirenden lévő vitákat a kockázat felmérésre használni. Nagyon jó, hogy Simon emlékeztetett bennünket arról, hogy ma van a velekül, menekültek világnapja. Világossá kell tenni, hogy az atrocitás megelőzés és a menekült hullámok megelőzése között szoros kapcsolat van. Amikor a forrásokat osztjuk el, akkor erre a kapcsolatra is figyelni kell. Köszönöm szépen, és azt is el szeretném mondani, hogy örömmel hallottam, hogy összem meg önökkel a prezentációmat, ezt szívesen megteszem, hiszen ez a, az a remény hajt bennünket, hogy akkor érdekli önöket, amit mondok. Azt hiszem, hogy minnyáján nagyon részletes ajánlásokat tettek, ezeket érdemes követnünk. Dávid professzor, kérem, hogy ön is fogja magát rövidre, ha lehet. Igen, elnök asszony, szívesen megteszem ezt. Igazi klasszikus problémával állunk szemben, a nemzetközi jog hatája, ér, illetve hatékonysága. Ezek azok a kérdések, amelyek ma foglalkoztatnak bennünket. Persze, mindig öm, fel lehet lépni konkrét intézkedésekkel, a karta hetedik fejezete lehetővé teszi, hogy a biztonsági tanács konkrét lépéseket tegyen, de ehhez a biztonsági tanács tagjainak egyetértésre kell jutni. Gondoljunk csak a ruandai népírtás tragédiájára. Ekkor nagyon egyszerű lett volna az ENSZ keretein belül fellépést előirányozni, de bizonyos tagállamok késlekedtek, többek között Belgium. Az ENSZ kivonult Ruandából, ez pedig égbe kiáltó botrány volt. Oroszország sem akart egyébként a biztonsági tanács állandó tagjai közül határozatot hozni, és ilyen módon tehát több biztonsági tanácsi tag asszisztált ahhoz, hogy a népírtás útjára induljon. legalábbis menekült zónákat lehetett volna létrehozni. A Kalini állomásban négy-öt csapategység védte a szállodát, ahova a mobot, a pusztító gyilkos tömeget oda küldték, de mégsem voltak hatékonyak. Persze Ruanda bármilyen véres eredményekkel is járt a népírtás, nem volt olyan bonyolult helyzet, mint a szíriai helyzet. A szíriai helyzetben egymásnak feszülnek a különböző zónák és érdekcsoportok érdekei, de Mindenképpen legalább azt kellene elérni, hogy a biztonsági zónákat tiszteletben tartsák a harcoló felek. Köszönöm, Adams doktor, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. Említenem kellett volna korábban, hogy köszönöm, hogy ausztrál és dél-afrikai idővel vártak engem, tehát igazából otthon érezhettem magamat. A nagy kérdés az, hogy mit lehet tenni a szavak és a cselekedetek közötti szakadék áthidalása érdekében. Ruandáról beszéltek. Én Ruandában dolgozhattam, ez kétes megtiszteltetés a genocidium után, és a túlélőktől mindig azt hallottuk, hogy miért engedték, hogy ez megtörténjen. Valószínűleg azért, mert Ruanda túl messze volt a világ minden részétől, amely számít, ország, nem rendelt, nem nincsenek természeti kincsei, nincsen benne olaj. És aztán két évtizeddel később a központi, az közép-afrikai köztársaságban, amikor a nagykövetekről, nagykövetekkel elkezdtem beszélni, akkor a legtöbb európai nagykövet azt se tudta, hol van Ruanda. Persze emlékeztek a nevére, szóval elhomályosodott ez az emlék. A biztonsági tanács nagyon lassan lépett a közép-afrikai köztársaság kapcsán, de végezetül mégiscsak békefenntartókat küldtek oda, tízezer ember békefenntartót, és a helyzetet sikerült megakadályozni. az elő, az megelőző fellépés, a prevenció az, ami célra vezető lehet, amikor már a macsétékkel gyilkolásznak nehéz bármit is tenni, de valóban a korai fázisban a nemzetközi közösség sokat elérhet. Az Európai Parlament, az Európai Tanács, az Európai Unió tanácsa és az európai intézmények sokat segíthetnek. A hatást gyakorolhatnak, befolyásolhatják, hogy Európa hogyan kezeli például a migránsokat, akik az atrocitások elől menekülnek, illetve a biztonsági tanácsban lévő vétót is alkalmazhatják odahatva biztonsági tanácsi tagokra. Végezetül azzal zárom mondandómat, amelyel az előadásomat is befejeztem. Úgy gondolom, hogy, és mert ezt gondolom, hogy ez a fő üzenetem, én hiszek a három I-ben. Ideas, Institutions and Individuals, ideák, intézmények és egyének. Ezt mondom önöknek is, az önök szava, az önök üzenete igenis súlyjal bír, úgyhogy kérem ne feledkezzenek meg az emberi jogsértési esetekről, és szólamoljanak fel, amikor csak fel kell szólamolniuk. Köszönöm. Köszönöm. Meg szeretném köszönni a kollégáknak a résztvételt. Simonovics úrnak, David professzornak és dr. Simon Edemnek az előadásaikat. Simonovics úr beszélt arról, hogy az atrocitásokra évente egy vitát lehetne tartani, ezzel gyakorolva nyomást. Egy-két gondolatot érdemes tehát megfontolnunk, alkalmaznunk, meg szeretném köszönni a felszólalásokat. És valóban cselekedetre van szükség, nem csak szavakat kell, szép szavakat kell hangoztatnunk. Sokan azt mondják, hogy az Európai Parlamentben beszélnek, beszélnek, de nem teszünk semmit. Hát valóban ragadjuk meg a cselekvést, de hát sokszor a konkrét lépések akadályokba ütköznek. Úgy gondolom, hogy többet kell tennünk például Szíriában, Jemenben, és nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 22 évvel ezelőtt Srebreny, Srebrenicában milyen, mi történt. Ebből kell levonnunk a tanulságot, nem szabad megfeledkeznünk ezekről az ügyekről nekünk, politikusoknak. Köszönöm minnyájuknak, hogy eljöttek, köszönöm mindazt, amit elmondtak örömmel tekintek a jövendőbeli viták elébe. Köszönöm.